l'Europe maintenant. Bah, c'est bien, c'est bien. Bene, iniziamo. Elkezdjük az ülést. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim. Először is az első napirendi pont a napirend elfogadása. Ha nincs semmiféle módosítási kérelem, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. Az elnök közleményei a kettes napirendi pont 2018 júliusában múlt héten három sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el Szomáliáról, Burundiról többek között. A hármas pont a következő ülések jegyzőkönyveinek elfogadása, hogyha nincs ezzel kapcsolatosan módosítási kérelem, akkor elfogadottnak tekintjük, és áttérünk a negyedik napirendi pontra éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról. Az előadó Petrás Austrevicius úr, ő fogja bemutatni a 2017-es jelentést. Ez egy nagyon fontos jelentés, ugyanis az Európai Unió emberi jogi kérdéseivel foglalkozik. A jelentés minden nyelven rendelkezésre áll. Szeptember 4-éig, 14 óráig lehet benyújtani a módosítókat, mielőtt átadnám a szót a jelentéstevőnek. Szeretném elmondani az, hogy a külügyi szolgálat jelentését mm, nagyon korán elfogadták már ebben az évben, ez kérése volt a parlamentnek, és Mogherini főbiztos asszony pozitívan válaszolt. Most pedig megadom azonnal a szót Ausztrivevicius úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó reggelt kívánok, hölgyem és uraim! Mindenkinek jó reggelt! Egy na- nagy reggelünk van, ugye a NATO itt van Brüsszelben, ez egy történelmi pillanat a tegnapi meccs után. Ki az, aki vesztett tegnap? Azt hiszem, hogy senki. Azt lehet elmondani, ki az, aki nyert, látjuk. Na most, akkor a világ emberi jogi és demokrácia kérdésével foglalkozunk. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt az éves jelentéstervezetet bemutathatom önöknek az Európai Unió politikájáról, e témát illetően minden nyelven rendelkezésre áll a jelentés, ahogy már az elnök az előbb elmondta, ez a jelentés a 2017-es évet illeti a dokumentum címéhez majd hozzá fogjuk adni az évet is azok számára, akiket érdekel ez a téma. Először is engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ez egy drámai jelentés, csak úgy, mint az előző évekből szóló jelentés. A helyzet látjuk azt, hogy az emberi jogi témában a helyzet rosszabbodik világszerte, és a jelentés ajánlásokat tesz a további uniós akciókra ami a tanács jelentését illeti, amelyet már korábban kiadtak ebben az évben, üdvözlendő ez a jelentés, és remélem, hogy még inkább előre haladunk az elkövetkezendő években az emberi jogi és demokrácia témában. Mindenki számára kedvező lenne ez az emberi jogi védelem területén. Tovább kell javítani az együttműködésünket a tanácssal és minden intézménnyel, amelyek érintettek a témában. Az Európai Parlament jelentése áttekinti az Európai Parlament elkötelezettségeit is, kötelességvállalásait is 2017-re vonatkozóan a, érintett a jelentés a korrupció és emberjogi témában, humanitárius témákban, ami a, az Európai Parlament állásfoglalását illeti. Itt a mellékletekben megtalálják a különböző részletkérdéseket. Mm, szeretném megemlíteni, melyek a fő témák a jelentésben látjuk azt, hogy a civil társadalom szerepe csökken, az NGO-k szerepe az emberi jogi témában egy fontos téma. Látjuk azt, hogy a többszintű együttműködés folytatódik a ifjúsági szervezetek között. Fontos a, az európai Stavroflász Labrinidis szerepe az emberi jogi témákban, emberi jogi tapasztalatokban. Itt pozitív érvelésekre van szükségünk. Az emberi jogi párbeszéd szerepe, amely fontos eszköz a 2015-ös, 2019-es évszakra, évszakokra, év, évekre vonatkozóan. A szólásszabadság, az álhírek elleni fellépés szintén az egyik téma a jelentésben, erről már számos szemszögből beszéltünk. A kínzások, a bűncselekmények, a humanitárius szinten a korrupció, az EU ö, támogatása a választási ö, kampányokban, a nők ö, elleni fenyegetettség, a gyermekek jogai természetesen, az, ott van a migráció, a migr- migránsok, a menekültek ö, jogai, ö, az üzleti élet és ember jogi témák, xenofóbia, más formái az intoleranciának, LGBT jogok és emberjogok minden más területen. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 4-e. Van időnk még, és várom a sok jó módosítót a kollégáktól. Október 10-én fogjuk megvitatni majd a módosítókat, november elején pedig nevezetesen november 5-én lesz a szavazás a szakbizottságban, és utána pedig a plenáris ülésen Kedves kollégák, nagyra értékelem az tevők munkáját is, és hatékonyan szeretnék velük együttműködni. Az tevőkkel való ülésen, üléseken majd kialakítjuk a kompromisszumokat annak érdekében, hogy a 2017-es emberjogi helyzetről szóló jelentés a lehető legjobb jelentés legyen. Várom tehát a ma is a kérdéseket, amelyekre válaszolok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a beszámolót. Az árnyékjelentéstevők itt vannak. Preda úr. Notre collègue euh, Petra Saustevicius pour euh, l'excellente ébauche euh, de rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie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 Nous ne laissons pas de côté nos valeurs et priorités quant aux droits de l'homme. Nem szabad, hogy figy... Úgy gondolkítjük, hogy ö, ö, így módon a politikánk az emberi jogok és a demokrácia területén nem szabad, hogy megfeledkezzen a hatékonyságról, a hagyományos eszközeinknek a hagyományosságáról az emberi jogok párbeszédje tekintetében és egyéb vonatkozásban. Ez azt jelenti, hogy szisztematikusaknak lennünk, konzisztens kell, hogy legyen fellépésünk az instrumentumok végrehajtásánál. Olyan eszközökről van szó, amelyeknek a végrehajtásában kivétel nem tűrhető meg. A különböző eszközöknek a működése tekintetében a hatékonyságot is jobban kell biztosítani. Az emberi jogok politikájában felmerül az is, hogy a diszkriminációval hogyan foglalkozunk, a vallási szabadságjogokkal, az ember kereskedelemmel, illetve a digitális szabadság kérdéskörével. Éppen az módosítóimban azt javaslom, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk azon alapvető szempontokra, amelyeket az emberi jogok érvényesülése tekintetében fontosnak tartunk. Halálbüntetésre gondolok, a genocidium elleni felépés és a etnikai tisztogatás ellen, a társulási és a szólásszabadság biztosítása területén illetve a multilaterális fellépésekre kell mi koncentrálunk. Sajnálatosnak tartom, hogy a demokrácia kérdése ismételten, mint egy félre maradt az út közben. Márpedig az emberi jogonkon kívül a demokráciára is hangsúlyosan kell utalnunk. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy még jobban koncentráljunk arra, hogy milyen ö, lehetőségek vannak abba, hogy a bővítési és, és szomszédossági politika keretében politikai ö, fellépéseket biztosítsunk. A választások megfigyelési tevékenységi is meg kell, hogy jelenjen a demokrácia különböző dimenziójában. Többször elhangzott az, hogy az emberi jogokat nem lehet betartani csak úgy önmagában, demokratikus rendszer nélkül. A demokráciának a rendszere csak akkor biztosított, hogyha az emberi jogok is biztosítottak, illetve az emberi jogok csak akkor biztosíthatóak, hogyha a demokrácia is fennáll. Ezen szempontokra figyelemmel kell lennünk, és a többi árnyékjelestő tevővel együtt működve kell, hogy koncentráljunk mindezekre. Sajnos most el kell, hogy szaladjak a petíciós szakbizottságba, illetve a debé szakbizottságba is, úgyhogy elnézést kérek, hogy nem tudok tovább itt maradni a azért már ezt mind el akartam juttatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Logbiller képviselő asszony következik. So thank you. Also thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm Petras ezen kiváló tervezetet. Mindenképpen nagyon fókuszáltan került megfogalmazásra, érdekes ezt olvasni, és egyértelmű a nyelvezete, akkor is, hogyha egy adott szakpolitika nem jó irányba mutat. Úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon jó, érdekes kiindulópont lesz. Örülök annak is, hogy ennyire rövid a tervezet. Két javaslatom lenne a mellékletekkel kapcsolatban. Talán felsorolhatnánk azon tanulmányokat, amelyeket idén adtunk ki, ez is azt mutatja, hogy milyen témákkal foglalkoztunk, valamint mivel decemberben fogjuk elfogadni ezt a jelentést, a 2018-as sürgősségi ügyeket is felvehetnénk a sorba, hiszen hogyha 2017-ről beszámolunk, akkor hozzávehetnénk a 2018-as témákat is. Ez volt a bevezető. Egyébként túl sok módosítónk nem lesz a mi részünkről, de vannak olyan bekezdések, amelyeket szeretnénk kibővíteni. Az emberi jogvédők meggyilkolásával kapcsolatosan és a környezetvédelmi jogokkal és a földharácsolási tevékenységekkel kapcsolatos nyelvezetre szeretnénk odafigyelni. Örülünk annak, hogy már külön hamar előkerül a szövegben az IEHR, ki szeretnénk emelni, hogy ez mennyire fontos. Ami a having regard részeket illeti, itt régi állásfoglalásokról van szó. Nem tudom, hogy vannak-e jobb, ennél frissebbek, de jó lenne, hogyha ennél később meghozott szakpolitikai döntésekről is beszélnénk. Aztán, ami az emberkereskedelmet illeti, és az embercsempészetet, erre is jó lenne, hogyha kitérnénk ebben a részben a büntethetetlenség elleni küzdelemben, Préda úr erre hegyezte ki a hozzászólását, mi azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne felvenni a szövegbe az egyetemleges joghatósággal kapcsolatos meghallgatásunk következtetéseit és kéréseit. Ami az Európa, az ENSZ emberi jogi különképviselőjét illeti, talán más az Európai Uniós külképviseleti tisztségeket is megemlíthetnénk. Ami az ország stratégiákat illeti, azt mondtuk, hogy ez egy jó, hasznos információforrás, de a képviselők nem tudnak hozzáférni, és ezt szeretnénk mindenképpen bírálóan megjegyezni. A migráció kérdésében is lenne néhány kiegészítésünk. Kérni kell, hogy nem lehet kriminalizálni azokat, akik emberi életeket mentenek meg, és polgári mentőakcióban vesznek részt. Aztán, ami a kínzást és a halálbüntetést illeti, ez egybekezdésben jelenik meg. Mi úgy gondoljuk, hogy a, a kínzás az rendkívül fontos, és talán kibővíthetnénk a kínzással kapcsolatos részt. Aztán felmerült annak a gondolata, hogy a mostani mandátumunkban ez lesz az utolsó jelentés. Ezért begyűjthetnénk néhány olyan gondolatot, amelyet a következő ciklusnak javasolhatnánk, hogy milyen jellegű parlamenti formátumokat tudunk elképzelni az emberi jogok területén. Tehát itt a közvetlen jövőről beszélünk. Ami a GSP pluszot illeti, ott szeretnénk még bevenni a szövegbe, hogy úgy látjuk, hogy nincsen eléggé a megállapodásokban nincsen eléggé emberi jogi értékelés, nem csak a GSP plusszal kapcsolatban, hanem más kereskedelmi rendszerekkel kapcsolatban is ezt a megjegyzést szeretnénk bevenni. A fegyverexportok és a fegyverekkel kapcsolatban a gyilkos robotokról és a fegyveres drónokról szeretnénk valamit látni a szövegben, a terrorizmussal kapcsolatban pedig szeretnénk kimondani, hogy mennyire fontos megelőzni az EU-n belül a tagállamokban a radikalizációt, és kérjük, hogy zárják be Guantanamo-t ismét. Még egyszer köszönet, nagyon jó ez a tervezet, nagy örömmel várjuk az együttműködést. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Liliana Rodriguez asszonyt helyettesítem, aki sajnálja, de nem tud részt venni. Nürnbergben van jelenleg egy delegációval a Deve részéről. Petras úr dokumentuma egy nagyon jó alap a tárgyalásokhoz. Itt elsősorban például a nők jogait illetően, a nemek közötti egyenlőséget illetően nagyon pozitívan értékeljük a jelentés. Nagyon sok ö, dologról szól ez a jelentés, nagyon progresszív módon, és nagyon sok elvárásunknak meg is felel. Rá szeretnék mutatni például az emberjog, emberjogi védők védelmére, a migránsok, a menekültek, a kisebbségek jogainak védelmére, az európai különböző alapok átláthatóságára, a jogállamiságra, a diszkrimináció minden formája elleni harcra az emberi jogi területen a külső és belső emberjogi politika, különböző mechanizmusok, rendszerek, amelyek harmadik országokra is kihatnak. Hozzájárulunk ehhez a jelentéshez, és biztos, hogy egy nagyon nagy munka fog születni. Fontos dokumentumról van szó. Rodriguez asszony nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéshez jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm Ausztrivicius úrnak ezt a bemutatást. Ez egy olyan anyag, amely az idei év egyik legfontosabb dokumentuma. Felmerül a kérdés, hogy mikor fogjuk, mikor fogjuk elfogadni. Decemberben, tehát egy évvel később tudjuk csak elfogadni. Ez azt jelenti, hogy most már más szempontból nézzünk ezen eseményekre, de hát más lehetőség nem volt. Szeretném kiemelni, hogy milyen gondolatok merültek fel bennünk. A katalógussal egyetértünk, de talán a korábbi állásfoglalásokhoz is csatlakozhatnánk, és korábban felmerült ötletekhez, például ami a közel-keleten a tömeges gyilkosságokat illeti, az ISIS úgynevezett megszállása nevében úgy gondolom, hogy kötelezettségünk, hogy az ott megtörtént események gyalázatos mértékéről és tetteiről beszámoljunk. Mindenképpen jó lenne megemlíteni azt is, hogy a civil társadalomnak milyen szerepe van, és hogy mennyire csökken az ő fellépési lehetőségük, és hogy az emberi jogokat korlátozzák. Ez a csökkenés abból is látható, hogy egyre több országban a nem kormányzati szerveknek egyre kevesebb szerepük van arra, hogy lépjenek. Ezáltal veszélybe kerül a demokrácia és van még néhány további téma, amelyre oda kell figyelnünk. Az egyik a Szaharov díj, és olyan személyek hálózata, akiket jelöltek erre a díjra, vagy akik megnyerték ezt a díjat. Ez látható jele annak, hogy a mi emberi jogi vitánk és eszmecserénk milyen értékeket hordoz. És lenne még egy felvetésünk. A polgárjogok a begyűjtött személyes adatok fényében. Tehát, hogyha begyűjtünk adatokat olyan személyekkel kapcsolatban, akik a közösségi hálón aktív szerepet játszanak. Nos, ezen adatokat utána fel lehet használni arra, hogy a demokratikus folyamatokba befolyással legyen valaki. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos ez a téma, és azt remélem, hogy az előadónk ezt ki fogja emelni a szövegében. Azon témák mellett, amelyeket már megemlít a jelentés. Köszönöm szépen. Hogyha nincs más képviselő, akkor megadom a szót az Európai Unió külügyi szolgálatáról Ingrid Torsnek. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ezért a nagyon átfogó jelentésért. Nagyon örülünk az együttműködésnek az önök szakbizottságával, és örömmel halljuk, hogy, hogy önök is üdvözölték a tanács jelentését. Nagyon sok eszmecserére került sor, és érdekel bennünk, kell természetesen az önök visszajelzése, mert fontos aláhúzni, hogy melyek az erős és a gyenge pontjai a jelentésnek. A következő évben még korábban szeretnénk kiadni a jelentésünket. Természetesen számos eljárás jogi kérdést kell figyelembe venni, a tárgyalások során, de nagyon jó az együttműködés az önök bizottságával. Ami a lényegi kérdéseket illeti, nagyon örülünk, hogy a civil társadalom is jelentős szerepet kap ebben a jelentésben, és a az emberjogi védőkre is fókuszál a jelentés. Az emberi jogok egyetemes deklarációját is ünnepeltük. Fontos az, hogy az emberi jogok védelmét biztosítsuk, és ezen kívül a kulturális, a gazdasági jogokra is fokuszáljunk. Egy tanulmányról is beszélnünk kell, amelyet a parlament rendelt meg a külügyi szolgálattól. Ebben azonban nem látjuk, hogy a, például olyan jogok, mint az egészséghez való jog, a lakhatáshoz való jog, az oktatáshoz való jog megfelelő módon lenne ebben a tanulmányban kidolgozva például az egészségügyi jogokkal kapcsolatosan is sokkal több mindenre kellene fókuszálni, végül pedig arra szeretnék rámutatni, hogy mennyire fontos a mennyire fontosak a multilaterális fórumok, de az USA arról döntött, hogy az emberjogi tanácsból kilép. Még inkább fontos tehát, hogy együttműködjünk, fenntartsuk a globális rendet multilaterális fórumok segítségével is. Köszönöm. Most pedig Fabian van den Ede a bizottság részéről kap sort. Szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönjük ezt a szövegtervezetet. Egyetértünk abban, hogy ez rendkívül jó anyag. Nem gyakorlati észrevételeket tennék a jelentésre, de nagyon figyelmesen elolvastam az ajánlásokat, következtetéseket, úgyhogy mi szeretnénk most kiemelni néhány dolgot, amit a bizottság tesz és tenni fog a következő években. Egyetértünk abban, hogy aggasztó, hogy romlik a nemzetközi helyzet, és hogy az alapvető demokratikus jogokat egyre inkább támadják. 2016-17-ben komolyan foglalkoztunk azzal, hogy az emberi jogi megközelítést a fejlesztési együttműködéseinkben kidomborítsuk. Több mint 30 delegációt képeztünk ki a világban, több mint 600 kollégát, és azt tervezzük, hogy 2018-19-ben fenntartjuk ezt az erőfeszítést egy új támogatócsoporttal, amely kialakult. Azt reméljük, hogy egyrészt az a jogi emberi jogi alapú megközelítést, és utána a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos fellépésünket kicsit ötvözzük. Így próbáljuk a Leave No One Behind szlogent valóságá váltani. 2017 összességében elég rossz év volt, és ez a tendencia folytatódik 2018-ban is. Erőszak, zaklatás, egyre nagyobb az igény a különböző támogatásokra. Tehát ami az Európai Unió emberi jogi demokratikus eszközét illeti, a fő cél az, hogy támogassa a leginkább kockázatnak kitett emberi jogvédőket és szervezeteket. A székhelyénkben aktívak vagyunk, és közben a világban a delegációinkkal is mindig kapcsolatban állunk, hogy ezen témákban tovább léphessünk. Tájékoztatnék mindenkit, hogy jelenleg foglalkozunk egy új javaslattal, amely három kérdéssel foglalkozik, amelyről ma is beszéltek. Először is az LMBTI emberi jogvédők védelmével foglalkozunk, hiszen ez továbbra is nagyon nehéz kérdés bizonyos országokban, globálisan lépünk. Támogatjuk a civil társadalmat a halálbüntetés elleni küzdelmében, és itt azon országokra fókuszálunk, ahol a leginkább várható, hogy hatással leszünk az úgynevezett bizonytalan államokban, ahol mondjuk rendszerváltás volt, vagy nagy kockázata van annak, hogy ismét bevezessék a halálbüntetést. Harmadik kérdés, eléggé innovatív téma. Szeretnénk támogatni a polgári fellépést és részvételt a digitális technológiák felhasználásával. Mindenki tudja, hogy a digitális technológia kihívás és lehetőség is egyben. Természetesen továbbra is támogatjuk a multilateralizmus elvét, a Nemzetközi Büntetőbíróság büntetőtörvényszégnél és a főképviselő hivatalán keresztül. Van egy nagyon komoly kezdeményezésünk, amelyet az ensz közösen indítottunk, hogy a nőket és lányokat érintő erőszak ellen fellépjünk, és a következő hónapokban véglegesítjük a latin-amerikai és afrikai programot. Ebben a programban próbáljuk felmérni, hogy hogyan lehet előnyt kapni a korábbi sikeres tapasztalatokból, a káros gyakorlatok, a gyermekházasság területen elért tapasztalatot, és hogyan lehet ö, nagyobb visszhangot adni ezen kezdeményezéseknek. Az emberi jogok a, a magánszférában egy nagyon aktuális téma. Együtt dolgozunk a külügyi szolgálattal és a magánszférával. Nagyon fontos, hogy a hatástanulmányok elkészüljenek. Végül pedig természetesen folytatjuk a munkát a civil társadalommal, a párbeszéd és a pénzügyi támogatás keretein belül. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Basír képviselő később érkezett, most fel akar szólalni? Nem? Jó. még mielőtt megadnám a szót a válaszra Usravicius úrnak, elmondanám, hogy nagyon érdekesnek találom azt, amit Lockbiller képviselő mondott, nevezetesen, hogy a mandátumnak ez az utolsó ö, ilyen dokumentuma. El kell gondolkodni a jövőről nem tudjuk újraírni a történelmet, nem tudjuk, hogy milyen lesz a következő parlament, de mindenképpen olyan kihívások vannak, amelyekre fel kell hívni majd az Európai Parlament figyelmét. Itt a jövőbeni kihívásokról van szó, amelyek, amelyeket átörökítünk a következő mandátumra. Ausztrurevics képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, kedves kollégák. Köszönöm az EU-s intézmények képviselőinek is a felszólalását e jelentéstervezetről. Nagyon hasznosnak találom, jó magam is, a csapatom is, azt, hogy nagyon értékes, lényegbe vágó javaslatokat hallottunk, az önök felszólalásaiban. Például, hogy elemezni kell a különböző eszközök hatékonyságát, hogy jobban fókuszáljunk a halálbüntetésre, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk a demokráciára, vagy hogy például a mellékletben vegyük fel a, hatá- a tanulmányok listáját, vagy például a kínzással kapcsolatos részt is ki kell egészíteni. Barbara ugye azt a javaslatot is tette, hogy legyen egy speciális fejezet a egyfajta üzenetként a következő parlament számára. Ez a jelentés talán nem egy standard jelentés, mint az előző években, de a lehető legjobbnak szeretnénk ezt a dokumentumot, annak érdekében, hogy egyfajta átmenet legyen a jövőre. A kollégáim mm, minden frakcióból nagyon jó dolgokat mondtak, és a tömegmészállásokkal kapcsolatosan is kiegészítést kérnek az elmúlt években beszéltünk sokat ezekről a témákról, a Szaharov díj, díjról is volt szó, és több más tevékenységről. Szeretném megköszönni az EU-s intézmények képviselőinek, akik ma itt felszólaltak, jó megjegyzéseket, észrevételeket tettek minden árnyék jelentéstevő és az EU-s intézmények képviselőinek is köszönetet mondok. Azt hiszem, hogy ez a jelentés, ezt a jelentést úgy kell tekinteni, mint, egy, mint az egész csapat erőfeszítését. Most a, a, a csapat az azt jelenti, hogy az árnyékjelentéstevők, jó magam, a tanácsadók, az asszisztensek, a szakértők, de az EU-s intézmények kép, képviselőit is bele értem, és egy, így egy, reméljük, hogy egy átfogó, jó jelentés fog születni. Egy nem akarom elmondani azt, amit itt egy magas szintű képviselő, aki ma jelenleg Brüsszelben van, úgy tekinti, hogy fontos a demokrácia. Elnök, köszönöm szépen Ausztralevicius úrnak, ami a különböző dátumokat illeti, már hallották, hogy szeptember 4-én fogják majd megvitatni, aztán október 10-én a bizottságunk vitatja meg a jelentést valószínűleg a decemberi plenáris ülésen kerül sor a szavazásra, november 5-én pedig valószínűleg az AFED bizottságban lesz szavazás. Ez lenne a menetrend. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk ezt az eszmecserét a ö, negyedik napi rendelponttal kapcsolatosan. Néhány ö, percünk van még a következő napi rendi pontra. Ugye itt Irakról lesz szó, Genfel fogunk összeköttetést mm, megpróbálni.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 Bene. Iniziamo questo... Megkezdjük az eszmecserét az emberi jogok általános helyzetéről Irakban, különös tekintettel a keresztény és a jezida vallási kisebbségekre. Szeretném informálni önöket arról, hogy az arab nyelv a 25-ös csatornán jön. Tehát ahogy már említettem, ez egy eszmecsere az emberi jogok általános helyzetéről Irakban. Ugye Irak most már az ISIS uralma alól felszabadult, és május 12-én az első parlamenti választásokat tartották az országban, és az ISIS által elfoglalt területeket visszaszerezte az ország. Én gond, azt gondolom, hogy elég viharos lesz ez az eszmecsere, már csak a jelenlegi helyzet miatt is, de úgy gondoljuk, hogy az új iraki parlament meg fogja hozni a megfelelő kezdeményezéseket, hogy foglalkozzon az emberi jogi témákkal. A vendégeink, akik itt vannak ma velünk, először Francesco Motta, akit videokonferencia segítségével fogunk látni. Ő az ENSZ iraki segélymissziójának emberjogi részlegének vezetője. Aztán itt van velünk Labia Hai Basár, akit mindenki nagyon jól ismer, mert 2016-ban ő kapta meg a Szaharov díjat, és egy tanú, tanúja volt annak, hogy 15 éves korában teljesen tönkretették, a, lerombolták a faluját, ahol élt, és aztán eladták őt az iszlám állam harcosainak, rendszeresen megerőszakolták őt, és a menekülése során elvesztette az egyik szeme látását, mert felrobbant az úton egy bomba. Aztán itt van Mirza Dinai, a, aki a, volt iraki elnök Talabáni, volt tanácsadója, itt van velünk Amal al Buri, aki az Emberjogi Arab Akadémia delegátja. Londonban van ez a szervezet, és most ért vissza Irakból, éppen egy projekten dolgozik. Hogyha az összeköttetés működik, akkor Francesco Motta kap először szót. Ha működik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 صباح الخير شكرا على هاي الدعوة Köszönöm szépen mindenkinek a meghívást. Szeretném elmondani, hogy hogyan ölték meg testvéreimet, és mi a sorsuk azoknak, akik még mindig a Dájes kezében vannak. Több év után több ezer jazidi van még mindig a Daesh kezében, és senki sem tudja, hogy mi történik velük. Több mint négy éve piacokon árulják őket. Azért jöttem most ide önök elé, mert én is a Daesh által elrabolt áldozatok közé tartoztam, és azért jöttem, hogy most elmondjam, hogy a jazidik jogait mennyire fontos tiszteletben tartani. Az áldozatok, azok, akik még mindig börtönben vannak, a Daesh börtönbe vetette őket, nagyon fontos az ő jogaikat garantálni. Szeretném elmondani, hogy a Daesh még mindig aktív Szíriában, Irakban, több mint 3500 nő és gyermek van a dájesi börtönökben bebörtönözve. A jazidiknak több mint fele menekültáborokban él Irakban. Mindenki tud róla, hogy mennyire nehéz életkörülmények között élnek ők, hogy mennyire rosszak a körülmények a menekültáborokban. 11 évesnél és fiatalabb lányokat dolgoztatnak. Mindegyikőjüknek szükségük lenne lelki, fizikai segítségre. Többségük egyedül van, családjaiktól távol. És szeretnék beszélni arról is, hogy Irakban tömegsírok vannak, Sajnos ezen tömegsírokba temették el ezen lányok szüleit. لحد الآن المقابر الجماعية اللي بال بال بالعراق للشهداء تبعنا الشهداء A tömegsírokról beszéltem, ahol a jazidi mártírokat temették el. Mostanáig senki sem juthatott el ezen tömegsírokhoz. Senki sem tudta felmérni ezen sírokat. Természetesen tudjuk, hogy a mi régiónkat megszabadították a Daestól, de nekünk, jazidiaknak még mindig nem lehet visszatérnünk a szülőföldünkre. És nem hiszem, hogy könnyű feladat lenne ez a jövőben, hiszen az egész térséget lerombolta a Daesh. Mostanáig semmit sem építettek újjá. Mint már mondtam, négy éve tart, hogy menekültáborokban, sátrakban élünk. Hogy lehet elképzelni, hogy valaki négy éven keresztül sátorban éljen? Ami engem illet, az elmúlt két és fél évet azzal töltöttem, hogy nagyon sok országban utaztam, jártam azért, hogy felemeljem a hangomat, de mostanáig senki sem tett semmit azért, hogy a még mindig Daesh kezében lévő 3500 nő és gyermek sorsával foglalkozzanak. Vannak, akik kiszabadultak, de a mai napig árulják a jazidi nőket és gyermekeket a rabszolgapiacokon. A Daesh és más szélsőséges terrorista csoportok is továbbra is embereket adnak, vesznek, jazidiakat. Azért vagyok most itt önök előtt, mert kérem önöket arra, hogy nyújtsák ki segítő kezüket a jazidiek felé. Azt remélem, hogy ezen ülés végén önök elfogadják az én Hiszen az ilyen ülések nagyon jó dolgok, de nekünk konkrét lépésekre van szükségünk. A jazidiaknak nincsenek jogai Irakban. Irakban a jazidieket nem tartják teljes jogú polgárnak, még másod osztályú, másodrangú polgárként sem tekintenek rájuk Irakban. Tehát önök az Irakkal kialakított kapcsolataikban ráhatással lehetnének Irakra azért, hogy a jazidiakat is az iraki társadalom teljes jogú tagjaként vegyék fegyelembe. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a mostani tanúvallomást is. Mirza Dinai-nak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a iraki emberjogi kérdésről beszélhetek, elsősorban a vallási kisebbségekre fókuszálva. Először is azzal szeretném kezdeni, amit Lamia is mondott, hogy a jezida közösség és más vallásos közösségek is nem polgárként tekintendők. Az Az iraki alkotmányban, a második bekezdésben látjuk azt, hogy hogy egy törvényt sem lehet meghozni, hogyha az nem kompatibilis az iszlám törvényel. Tehát ez azt jelenti, hogy minden probléma, például a bíróságnál, minden ügy a a muzulmán partnerek érdekében hozzák meg az ítéleteket. A nőket, gyerekeket is erőszakkal iszlám vallásra konvertálják. Sok esetben ezek a nők elmenekülnek a férjeiktől. Egy házas Tehát, hogyha valaki összeházasodik, akkor a válás nagyon nehéz számára. A jezidák esetében is szinte lehetetlen elválni, van, ahol viszont nagyon könnyű a válás, és hogyha a jezidák házasodnak, akkor át kell térniük a, az iszlám vallásra. A jezidák helyzete ma Irakban négy évvel a tömegmészállások után, ugye ez 2014. augusztusában volt, a jezidák körülbelül 120 ezeren vannak, akik négy év óta sátorokban, menekültáborokban élnek, és a médiában minden nap azt látjuk, hogy felgyújtják a sátorokat, vagy pedig megölnek idákat. Még mindig informális táborokban élnek több mint 150 ezer jezida, és az utóbbi években több mint 90 ezeren elhagyták a területeiket, és valahol élnek Törökország és Európa között illegálisan. Ez azt jelenti, hogy a jezida közösség nagy részének el kellett hagynia a az iraki területeiket, és nem tudnak visszatérni. A jezidák tömegmérszállása még mindig folytatódik. Az, ezek a személyek nem tudnak visszatérni a ö, területeikre, mert különböző politikai konfliktusok vannak még mindig Irakban. A múlt héten Irakban voltam, van egy nagyon szép projekt, Joseph Weidenholter professzor indította el, ő itt van most velünk, egy lincből egy koncert, koncertet közvetítettek iraki területeken, Mosszul utcáin még mindig tehát még mindig megölik az embereket Irakban, de Linzből közvetítettek egy koncertet, amelyet Mosul utcáin lehetett hallgatni. Én láttam, hogy a fiatalok körében van egy, egyfajta remény, hogy megváltozik ez a helyzet. És az utcákon voltak egészen reggel egy óráig az emberek, de lényegében 2015 óta a jezidák nem tudtak visszatérni a falvaikba. Sajnálom, hogy a keresztény közösség néhány képviselője nincs itt, de az ő nevükben is szólok most. Egy millió keresztény élt Irakban 2018 előtt, most pedig mindössze 200 ezren vannak. Ha 60 évvel ezelőtt még nagyon nagy volt a zsidó közösség is Irakban, akiket szintén deportáltak. olyan közösségek, amelyek 40 eh, ezeren voltak régebben, ma már csak ezeren maradtak. Minden nap eh, ezen közösségek egy új csoportját eh, veszítjük el, és senki nem tesz semmit. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament a múlt héten is foglalkozott ezzel a témával, és remélem, remélem, hogy ma is akik itt vannak, a képviselők, az iraki kormánya nyomást fognak gyakorolni, ugyanis a Irak az EU partnere. Tehát valamit tennie kell az EU-nak a egyen, nemek egyenlőssége terén, az emberi jogok terén, és Iraknak is tennie kell valamit, hogy támogat, támogatást kapjon az EU-tól. Mi Irakban normális polgárok szeretnénk lenni, és fenn akarjuk ö, tartani a ö, diversitást Irakban. Ugye ö, több ezer éve Mezopotámia virágzó volt. Most már nincs iraki kultúránk. Az emberek még azt sem tudják, hogy kik a szomszédaik. Hogy, hogy hol laknak, miért laknak itt vagy ott. Az Európai Unió támogatása, a nemzetközi közösség támogatása nélkül teljesen tönkre teszik Irakot. Hogyha van idejük, akkor nézzenek meg egy filmet ma, az a címe, hogy Emlékezz Bagdadra. Ezt ma mutatják be, akkor ha van idejük, akkor csatlakozzanak hozzánk. 50 évvel ezelőtt a keresztények, a jezidák, a zsidók, mindenki békésen együtt élt egy közösségben. Ma már ez nem létezik. Lamia és én jó magam minden alkalommal, amikor itt vagyunk, ezt elmondjuk, az önök támogatását kérjük, a szolidaritásukat kérjük, de a gyakorlatban sokkal nagyobb nyomást kell gyakorolni Irakra. Elsősorban az emberi jogi témában. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen mind azt, amit elmondott és majd a képviselők is fel fognak szólalni, de most Amal al zsuburi következik. Um, good morning everybody, um, and thank you for... Üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Örülök annak, hogy én vagyok az utolsó hozzászóló, mert szerettem volna reagálni a Lemia és Mirza úr által elmondottakra is. Előtte viszont az iraki emberi jogi helyzetről szeretnék beszélni. Lamiának, Lamia Mirzának annyit szeretnék csak mondani, hogy nagyon sajnálom, bocsánatot kérek azért, ami az én vallásom nevében történt önnel. Sajnos Irakban és az egész közel-keleten nem értünk ahhoz, hogy hogyan kérjünk bocsánatot. A 2003 utáni átmeneti igazságszolgáltatás nem a bocsánatkérésre alapult, ahogy azt például Németországban láttuk korábban, hiszen én a számüzetésem során Németországban éltem. A nácik bukása után Németországban a kritikus gondolkodás kultúrája, a bocsánatkérés kultúrája. A mai napig egyetlen egy bocsánatkérés sem történt meg az egész átmeneti időszak során, az elmúlt 15 év során. A jezidáktól nem kértek bocsánatot. Nem most először mészárolják le a jeziditákat. Ha megnézzük a történelmet, ez a 17 vagy a 70 alkalom, hogy jeziditákat mészárolnak. Ugyanakkor szeretném üdvözölni, hogy mennyire ellenállóak a jezidi tanők. Ezen válság, ezen a jeziditákat érintő népírtás után azt látjuk, hogy nagyon erősek a nők. Amikor az iraki kérdésről beszélek, mindig az iraki polgárokról beszélek, mert az iraki nyelvben a megfelelő kifejezés az a komponens lenne. Én nem szeretem a kisebbség szót sem, hiszen arabul ennek nagyon negatív konnotációja van. Mirza elmondta, hogy a jeziditák, a keresztények nem muzulmánok, velük úgy bánnak, mintha csak másodrangú emberek lennének, és egyetértek vele nem csak a Lamia és Mirza által elmondottakról van itt szó. Az egész igazságszolgáltatás rendszere nagyon sok törvénycikk a mai napig arra kényszeríti, hogy például egy jezidita tanúvallomás egy iraki bíróságon nem ugyanolyan súlyjal kerül a latba, az ő vallása miatt. És ez teljesen egyértelműen diszkriminálja a jeziditákat és a kisebbségeket. Tudják, hogy a történelmünkben előre nem lehetett látni, hogy mekkora válság fog kialakulni. Alhazírban pár nappal a, az áttelepítések után jártam az ottani menekültáborban, és én anyaként elmentem a szír-iraki török határra, Mindenki azt gondolta, hogy én jezidita vagyok, és elmondtam, hogy nem, én iraki vagyok, anya vagyok, és azért jöttem, hogy tanulja legyek ennek a válságnak, ezen katasztrófának. Különösen, amikor gyermekeket borzasztó körülmények között evakuáltak. Buszokkal, autókkal úgy szállították őket, mintha nem is emberek lennének. És most éppen Irakból jövök, ahol nagyon sok jeziditával találkoztam, és én a reményről szeretnék beszélni. Minden ürömben van öröm, nagyon sok családdal találkoztam, ahol több mint öt túlélő van a családon belül. Beszéltem egy jezidita férfivel, aki az életét arra szentelte, hogy meggyógyítsa a nőtestvérét, az unokatestvérét, a szomszédait nem rég kiadott egy könyvet, a fájdalmak éjszakája a címének az egyik része, és ez a nemi erőszak kultúrájáról beszél. A nők áldozatok, és egyszerűen szégyen, hogy a mi kultúránk részét képezi. Ez a könyv, amit megírt, a nemi erőszak narratívájáról egészen másként fogalmaz. Arról beszél, hogy a testvére, a nő testvére ö, hogyan élte meg az eseményeket. Azt gondolom, hogy ezen emberi sorsokra oda kell figyelnünk, meg kell hallgatnunk azért, hogy meggyógyíthassuk a közösséget. És ami a vallásos fatvát illeti, a jeziditák vallásos vezetőivel kapcsolatban, Babasirral kapcsolatban. Az iraki történelemben beszélnünk kell erről. Fontos, hogy az iskolai tantervben erről beszéljünk. Ami ma történik, az mindenképpen csalódásra ad okot. Hogyha megnézzük az iskolai tananyagokat, akkor azt látjuk, hogy másokat diszkriminálnak egy vallásos identitás jelenik csak meg az iskolai tankönyvekben. A tankönyv az, amiből az új nemzedékek felépítik szélsőséges gondolataikat. Én itt tényekről beszélek, nem az én személyes véleményemről. Ami a menekülttáborokban és a felszabadított területeken tett látogatás, amelyet illeti. Nagyon sok beszámolót írtam arról, hogy tömegesen tűnnek el emberek. A nők arra kérnek, hogy továbbítsam az üzenetüket önök felé. Az ISIS elrabolja a jeziditákat, a keresztényeket, és más arab muzulmánokat. Miután felszabadították a területeket, Szalahedinben azt mondták, hogy a biztonsági erők és a paramilitáris csapatok nagyon sok ISIS túszt találtak Mosszulban, és utána pedig eltűntek. A kormány, a biztonsági erők egyáltalán nem ragáltak erre a hírre. Sok mindenkivel beszéltem a Védelmi Minisztériumban és a biztonsági erők köreiben, és nem válaszoltak. Azt mondták, hogy ők erről nem tudnak. Akik eltűntek, nagyon fontos, hogy az sorsukkal is foglalkozzunk. Ami a kínzás kultúráját illeti, ezt a korábbi diktatúrákból, a Bász rezsim diktatúrájából örököltük a kínzás használata, kihallgatások sor azért, hogy bizonyítékot tudjunk kihúzni valakiból, ez tovább él. Amikor emberi jogokról beszélek, akkor egyből előjön, hogy a mi kultúránkban milyen negatív konnotációja van az emberi jogok kifejezésének, és egyből arra reag- azt gondolják, hogy mi terroristákat védünk meg. Úgyhogy társadalmi változásra van szükség. Én költő vagyok, én hiszek a művészetekben. A művészetek meggyógyíthatják a világot. A polgárok újságírása, az, hogy történeteket elmesélünk, ezzel tudunk változtatni a kultúránkon. Így tudjuk befogadni az emberi jogokat a mi nemzeti kultúránkba. A hivatalos médiaintézet Irakban sajnos még mindig a rezsimet képviseli, a válsággal, ahogy eljárnak, az nagyon kevésbé vált, nagyon kismértékben változott. A nemzeti iraki narratívával hasonlóan nyilatkoznak ők is. Szeretnék egy nagyon fontos kérdést kiemelni. Sajnos most a tömeges elmenekülés új hullámát éljük meg miután Irakból elmenekült a zsidó közösség, a zsidók nagyon fontos szerepet játszottak az országunkban. Ma meg sem említhetjük azt, hogy Irakban a zsidóknak jogai vannak, annak ellenére, hogy még mindig vannak néhányan, akik Irakban élnek. És van még valami, amiről szeretnék beszélni a narratíva megváltoztatása és az iraki sokszínűség vallásos előírásai a nemzetközi jog szerint háborús bűn, a vallásos szentélyeket megszégyeníteni, lerombolni. A különböző kisebbségek szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés. Szeretnék még egy történetet elmondani. Én magam kiadó voltam, és egy memoárt adtunk ki Imárából egy iraki szerzőtől, aki 1951-ről a gyerekkoráról beszélt. 1951-ben Irakban a muzulmán gyerekek más gyerekeknek vittek vizet, és a mostani diszkriminációt nem az ISIS hozta hirtelen Irakba. Ez egy vallásos, kulturális probléma, ezen kell változtatni. Hogy ezt hogyan tudjuk megtenni, azt hiszem, hogy most rendkívül jó alkalmunk van arra, hogy bátrak legyünk a mostani válság után, és a tolerancia kultúráját terjesszük, a megbocsátás kultúráját, a bocsánatkérés kultúráját, azt, hogy befogadó legyen Irak. A befogadó Irak azt jelenti, hogy nincsenek titkos börtöneink, hogy minden polgárral egyenlően bánnak Irakban, mindenki tiszteletben tartanak. Azt hiszem, hogy önöknek van lehetőségük arra, hogy minden iraki politikai döntéshozóra nyomással legyenek. Önök ezt megtehetik. Kollektív felelősségük, hogy ezt megtegyék, és biztos vagyok abban, hogy ezt meg is teszik. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Nézzük meg, hogy mi a helyzet az összeköttetéssel, Genfel, Francesco Mottával. Rendben van most?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 hozzájárulás, felszólalást, és most a képviselők kapnak szót, akik kértek szót. Jeep képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék nagyon hálás köszönetet mondani a vendégeinknek. Köszönetet mondok azért, hogy mennyire hitelesen számoltak be a saját történetükről. Basár asszonyt üdvözlöm. Ön a mi díjunk díjazottja, kitüntetettje. Azt gondolom, hogy itt traumatikus tapasztalatokról számolt be nekünk. Nem lehet leírni szavakkal, ami történt. Nem lehet elég tételt kapni azután, ami történt. Irakban a vallásos kisebbségek, és általában a közel-keleten drámai a konfliktusok szintje. Az Európai Parlament egyik állásfoglalása arra kér, hogy a bűnöket meg kell büntetni. Az Egyesült Államok kongresszusa is emberiesség elleni büntetről beszél. Egyértelmű tehát, hogy ezen szörnyű tetteket nevükön kell nevezni. Le kell írni. Mi itt az Európai Parlamentben úgy gondoljuk, hogy minden iraki polgárnak ugyanazon jogokkal kell rendelkeznie, attól függetlenül, hogy melyik vallásos vagy etnikai kisebbséghez tartoznak. Az elhangzott számok aggasztóak. Azt látjuk, hogy azon közösségek, amelyek Irakban konfliktus éltek meg, nagy részt elhagyták az országot, vagy életüket veszítették. Azért, mert célzottan támadták őket. Arra van szükség, hogy a válságokra reagáljunk. Fontos, hogy az emberek az erőfeszítéseiket közösen képviseljék. Fontos, hogy a jeziditák, a keresztények visszatérhessenek otthonaikba, hogy ismét felépíthessék azt. De fontos megállapítani azt, hogy ők iraki polgárok. Amit mi itt meghallgattunk, arról, hogy az alkotmány hogyan rendelkezik, rendkívül sokat mondó. Olyan polgárokról van szó, akik nem élhetnek polgárjogaikkal. Az európai intézmények időközben nagyon aktívak voltak. Öt éven keresztül a tanács öt évvel ezelőtt hozott meg a tanács a vallásokra vonatkozó irányelvet, ezzel reagáltak az iraki és szíriai válságokra. Jen Figel külön megbízottat nevezték ki. Az ő feladata, felhatalmazása az, hogy az emberi jogok megsértését a vallásos kisebbségek tekintetében, hogy erre felhívja a figyelmet, és 2016-ban pedig a parlament hozott egy állásfoglalást, amely éppen ezen jelenségekre vonatkozik. Aggaszt minket, hogy hogyan alakulnak a dolgok. a közelmúltbeli események miatt külön jelentés készül a vallásos szabadságjogokról van szó, és fontos, hogy Irakban, Szíriában és a közel-keleten a válságokra fel tudjunk készülni. A valláshoz való jog a vallásszabadság létező alapjogok. Ezért fontos, hogy kiemeljük, hogy itt az emberi méltóságról van szó. Ez az egyik alapjog. Ezért küzdenünk kell, különösen a válság sújtotta területeken, mert hogyha ezt a problémát nem tudjuk megoldani, akkor további problémákat sem tudunk megoldani. Köszönöm. József. Thank you. Köszönöm szépen. a, egy kommentárral kezdeném. Úgy gondolom, hogy a helyzet, ahogy tudjuk, nehéz, és a lehetőségeket figyelembe kell venni, és ezen az irányba kell elindulni, vannak pozitív és negatív jelek, ezekre kell koncentrálni. Én úgy gondolom, hogy az iraki kormány egy olyan helyzetben van, amikor is ugye javul a helyzet, választások voltak, és megvan a jog, jogi alap az építésre, tehát megvan egy kezdeti alap. Irakkal a párbeszédet folytatni kell. Itt nem csak arról van szó, hogy nyomást kell gyakorolni a kormányra, hanem az emberekkel is párbeszédet kell folytatni, és bizonyos lépéseket kell tenni megvan a remény arra, hogy mindez működni fog, hogyha kötelezettséget vállalunk, az emberek a jövő felé tekintenek, kifáradtak. Európa jó szövetségessel lehet az új építési folyamatnak az országban. Megvan a az állásfoglalási indítvány a múlt plenáris ülésen elfogadták, volt szó az iraki áll, alkotmányról, az iraki integritásról, bizonyos területeken önkormányzati rendszer alakulhat, vissza kell térniük az embereknek, akik elhagyták a helyeiket a vallásos közösségeknek is, és hogyha Irak kötelezettséget vállal e, ezen az úton, akkor a menekült táborok ügyét is meg lehet nem majd oldani, ahogy Lamia is utalt rá. Nagyon sokan élnek még mindig nagyon rossz helyzetben, hogyha elindulhat egy ilyen párbeszéd, ha az önkormányzati rendszert be tudnák vezetni, akkor az előrehaladás jelentene. A múlt héten beszéltünk irakiakkal a tömegsírokkal kapcsolatosan, ez, ez, ez, ez rémes szinte horribilis, hihetetlen a helyzet. Ezt meg kell oldani, azonnali megoldásra van szükség. Nagyon sok még a különböző robbanó anyag, aknát, akna, aknát lanítani kell, és itt az Európai Unió támogatásra is szükség van a tömegsírok exhumálása terén, az aknátlanítás terén, az iraki vendégeknek azt mondom, semmit nem lehet elérni a megbékélés nélkül. Nagyon nehéz a helyzet, persze, hogyha valakinek megölték a családtagját, akkor ugye úgy látja, hogy nem lehet megbékélni, de az irakiaknak is nyitottnak kell lenniük, tudni kell, hogy mit tehetnek ők, minek van lehetősége, és mi Európában hogyan támogathatjuk önöket. Köszönöm. Ausztri Revicius képviselő úr, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jezidita közösség képviselőinek Irakból, hogy részt vettek a mai eszmecserénken. Megbotránkoztató, hogy még mindig nem javul a helyzet, miután az iraki területeket felszabadították, amelyek korábban a Daesh befolyás alatt álltak. A kérésem a következő a kérdésem. Van-e bármilyen új minőségi együttműködési szint az iraki helyi vagy központi hatóságokkal? Sikerült-e velük bármilyen működő együttműködést kialakítani, mióta a Daesh-t kiszorították Irakból? Vannak-e pozitív tények, amelyekre alapíthatnánk a további munkát, bevált gyakorlatok az iraki hatóságokkal, azért, hogy ez alapján a megbékélést és a nyitott párbeszédet tudjuk támogatni, és hogy egy egészen más megközelítést kellene a kisebbségekkel szemben alkalmazni. Igen, tehát ön a központi kormányra gondolt, igaz? Motta úrnak lenne egy kérdésem hogyan állunk az üldöztetésekkel? Vannak-e bármilyen tények? Tud-e biztosítani minket arról, hogy azok, akik jelenleg hatalmon vannak, hiszen mi elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy a kisebbségek felé az iraki hatóságok nem változtatnak a megközelítésükön. Mi azt várjuk, hogy Irakkal javuljon az együttműködés, minden egyes alkalommal emlékeztetni kell Irakot arra, hogy a mostani megközelítésük elfogadhatatlan, ezen változtatniuk kell. Az üldöztetésekről tudna további részletekkel szolgálni, különösen ami a különböző gyalázatos eseményeket és a kisebbségek további üldöztetését illeti. Köszönöm, Barbara. Thank you. And thank you also. Köszönöm szépen mindenkinek, különösen Lamiának hogy még mindig talál erőt arra, hogy tovább harcoljon. Az első kérdésem szintén ahhoz kapcsolódik, amit József is mondott, nevezetesen a megbékélés nagyon-nagyon fontosnak tűnik, és az EU stratégiában Irakról ugye kimondjuk azt, hogy fenntartható folyamatra van szükség a megbékélés érdekében. Az egyenlő emberi jogok egy fel, ilyen feltételt jelentenek. Ugye ön is mondta, asszonyom, hogy az oktatás terén mindenképpen előre kell haladni, de vannak-e más lehetőségek? Aztán az elszámoltathatóság, az impunitás, mindenképpen arra van szükség, hogy egy vizsgáló csoport foglalkozzon a helyzettel. Mm, mind az, amit elkövettek, ugye az, az ISIS, a Daesh követel, de nem csak ők, vannak más erők, különböző miliciák, az iraki kormány erők, és természetesen mindez kontraproduktív a, a, a megbékélés szempontjából. Mit gondolnak erről? Na most a, az áttelepített e, e, személyekről, az országon belül áttelepítettekkel kapcsolatban mi a helyzet? Dinai úr azt mondta, hogy nem igazán tudják, hogy hol vannak a jeziditák illegalitásban valahol Irak és Európa között. Hát mi a realitás, mik a, mik a kihívások, hogy vissza tudjanak menni hazájukba, mik a kihívások, a többi kihívás. Köszönöm. I would like to start Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok mindnyájuknak, akik eljöttek ma hozzánk. Köszönjük, hogy részt vesznek ezen eszmecserén. Még akkor is, hogyha elhangzott, hogy megbotánkoztató, lehangoló meghallgatni az önök beszámolóit, de nagyon fontos tudni arról nekünk és az egész világnak, hogy mi történik, hogy mi a helyzet úgyhogy hálás köszönet, hogy eljöttek ma hozzánk. Abban minnyáján egyetértünk, hogy ahhoz, hogy sikeresek lehessünk, és megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani azoknak, akik vissza akarnak térni otthonaikba. Nos, ehhez többet kell tenni nekünk Európában. Az újjáépítés folyamatát jobban kell támogatnunk, többet kell, támogat, többet kell tennünk a politikai folyamatok támogatásában is, és a humanitárius igényekre is nagyobb figyelmet kell szentelni. Többször jártam a térségben, voltam Észak-Irakban, legutóbb júniusban, és szeretnék néhány tapasztalatomról beszámolni. Ami az újjáépítést illeti, némileg bátorító látni azt, hogy vannak, akik visszaköltöznek. Hogy épületeket újjáépítenek, templomokat húznak fel ismét, de nem elég gyors ez a folyamat. Nincsen megfelelő gazdasági eszköz arra, hogy jó üzenetet tudjanak hordozni, és visszahívják az elmenekülteket. Az egyik kérdésem önök felé az, hogy Önök szerint mi most a legfontosabb ahhoz, hogy felgyorsulhasson az újjáépítés folyamata, és hatékonyabbá váljon? Mi lenne a megfelelő üzenet azok felé, akik bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy visszatérnek el vagy sem? Ez az első kérdésem. A második kérdés, ami a politikai megoldásokat illeti, abban is megint csak egyetérthetünk, hogy fontos valamilyen autonómiát önrendelkezési jogot adni a kisebbségeknek. Mi az Európai Parlamentben egy állásfoglalásban támogattuk ezt, és az iraki alkotmányon belül is van lehetőség arra, hogy ilyen megoldással foglalkozzanak. 2014-ben már Beszéltünk erről, de mi az iraki oldal részéről a végrehajtás szintjén szeretnénk többet megismerni a helyzetről. Önök szerint mit tehetünk mi az Európai Parlamentben ahhoz, hogy ezt a folyamatot is felgyorsíthassuk, és nyomást gyakorolhassunk az iraki kormányra azért, hogy ezt a javaslatot végrehajtsák? Jelenleg az egyik fő probléma az, amikor valaki a helyszínen jár, hogy a helyszínen megosztott az északi és a déli rész. Ez úgy gondolom, hogy rendkívül káros az egész folyamat szempontjából, és egyáltalán nem konstruktív. Mind a bagdadi kormány, mind Erbilben a regionális kormány felelőssége hogy megoldják ezt a helyzetet, és együtt kell működniük ahhoz, hogy segíthessenek az embereknek, hogy visszaköltözzenek. Önök szerint mi mit tehetünk ebben a kérdésben? Hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy a ninivei fenség még inkább megosztottá váljon? Köszönöm szépen. Most meghallgatjuk Marco Morettinit, az Arab-félsziget, Irak és regionális politika témájában. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást erre az eszmecserére, és találkozhatom a meghívottakkal. Nagyon sok minden elhangzott már, és eh, ezzel mm, mi, ennek mi is tudatában vagyunk eh, a további munkánk során is. Tudjuk, hogy a humanitárius helyzet még mindig nagy kívás elé állít mindenkit, ahogy a meghívott vendégek már elmondták, annak ellenére, hogy nagy a bizonytalanság most a választások után, van azonban egy folyamat, hogy elindultak a visszatérések nevezetesen, több mint három és fél millió ember már visszatért a lakóhelyére. Ezt erre rá is mutattak a felszólalók, a, beszéltek a vallásos közösségekről is, kisebbségekről is, beszéltek arról, hogy mennyire fontos az inkluzivitás, hogy teljes értékű iraki polgároknak tekintsék őket ahogy leírták a vendégek, mi is foglalkozunk számos dologgal. Van egy új stratégiánk Irakra vonatkozóan, egy inkluzív, elszámoltatható politikai rendszert kell felépíteni minden régióban, és meg kell őrizni az ország diverzi, kulturális diversifikálását is fontos a bizalom felépítése, ez az egyik alapelem, és az, a múlt összes hibáját nem szabad többé elkövetni, a demokratikus elszámoltatható rendszer létrehozása tehát alapvető, nagyon sok a lehetőség, megvan a lehetőség a párbeszédre minden szinten az iraki hatóságokkal, kormányjal. Nagyon nem sokára lesz egy jogszabály, amely hatályba lép, és lehetővé teszi, hogy tovább vigyük ezt a munkát, a párbeszédet, ami az e-, emberi jogi politikát illeti az unió részéről, Irakra vonatkozóan a kisebbségek és a civil társadalom védelme az egyik fontos pont. Egy olyan rendszert kell felépíteni, amely mélyen gyökerezik a jogállamiságban, és olyan elveken épül, amelyekről beszéltek a vendégek a méltányos igazságszolgáltatás beleértve, ami a pénzügyi támogatást illeti, számos témát megemlítettek, az oktatást, a kapacitásépítést, az aknátlanítást az ország területén. Erre ford, ezekre fordítjuk az erőforrásainkat, a pénzügyi erőforrásokat is ahhoz, hogy újra kezdődjön egy normális élet az országban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát most ugye az időzsarnok, kevés már az időnk, most már csak három, maximum három percet kap mindenki. Francesco Mottával kezdeném a vendégek részéről. Thank you very much. Um, just in relation to prosecution, look, we do have serious concerns about adherence to fair trial standards in Iraq and due process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 Köszönöm szépen, Vinay. Yes. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Azzal a kérdéssel kezdeném, amit ön tett fel. Közös felelőssége Bagdadnak és a kurd kormánynak, hogy megvédjék a kisebbségeket. Hiszen a vitatott területen a határ mentén szörnyű dolgok történtek. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament múlt heti állásfoglalása az autonómiáról, a keresztények és a jeziditák autonómiához való jogokról, a Ninivei fensékon és Singálban nagyon hasznos eszköz. Ez előrelépés. De az itteni képviselők fő kérdése az a megbékélése irányul. És az áldozatok szempontjából azt tudom elmondani, hogy nagyon jól tudjuk, hogy együtt kell élnünk, meg kell bocsátanunk egymásnak, meg kell békülnünk. Ez rendkívül fontos. Hogyha az áldozatok nem bocsátanak meg a bűnösöknek, akkor ezen bűnök fennmaradnak a jövőben is. Tudjuk, hogy ez a sorsunk. Mi igazságot kérünk. Azt kérjük, hogy mint ahogy az átmeneti időszakban az elkövetőket bíróság elé vitték, akik bűnöket elkövettek. Nagyon fontos egy olyan jogi keretet kialakítani, amelyben megbízhatunk. Az emberek azért nem mennek vissza a hazájukba, a szülőföldjükre, mert nincs meg a bizalom. Nem a gazdaságban. Ha az emberekben megvan a bizalom, itt egyszerű gazdákról van szó, akik nemzedékek óta ugyanott laknak, és eső, hó, a természeti elemek ellenében folytatták a munkájukat. Ők nem félnek semmitől, de hogyha nincsen meg bennük a bizalom, akkor nem kérhetem tőlük azt, hogy menjenek vissza a szülőföldjükre, hogyha a tömegsírok még mindig ott vannak. Lamia azt tervezi, hogy elmenjen augusztusba Korcsóba. Biztos, hogy a tömegsírokban még ott vannak a szüleinek a tetemei. Hogy kérhetjük, hogy megbízzon ebben a területben? És itt az iraki hatóságoknak elsősorban felelősségük abban, hogy ezt a problémát megoldják. Azt gondolom, hogy Irakkal nagyon fontos a tárgyalás, a párbeszéd, nem csak a politikai nyomásgyakorlás. És a nemzetközi színpadon Európának ebben fontos szerepet kell játszania. Nem tudjuk, hogy a következő iraki kormány hogyan fog felállni, de talán már most kezdhetjük kérni azt, hogy az irakaiaktól azt kérjük, hogy ne hagyják figyelmen kívül a kisebbségeket. Még akár az iraki kormány épületében is valahol ezen kisebbségeket képviselni kell. Nem az a lényeg, hogy ki a miniszterelnök, hanem az, hogy a miniszterelnök végrehajtsa a jogot, és hogy az igazságot tudjuk megvédeni magát. A jogot kell úgy kialakítani, hogy az emberi jogot és az egyenlőséget tiszteletben tarthassuk. Ez egyelőre nincsen így. Köszönöm. Ami a megbékélést illeti, ahogy már mondtam az elején, a 2014-es konfliktus elején a, már felvetettük azt, hogy egy valódi megbeszélésre van szükség. Mit értünk ezen? Az emberek nem ebben a szóban már nem bíznak, hogy megbékélés, mert akkor politikai pártokra gondolnak, akik ott vannak a szállodákban, fotóznak. Sajnos ezt az egész projektet néhány NGO a, tudta megvalósítani, a, amelyeket a kormány kért fel, tehát ez nem egy valódi, igazi ö, megbékélés volt. A tisztelet, a bizalom, az igazságmondás hiányzik. Van egyfajta hisztéria az együttélésben, a, látnak történelmi dolgokat, filmeket néznek. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy megbékéljenek. Aztán ott van az elszámoltathatóság. Egyetlen egy, senki, egy bűnös sem, emberies, emberiség ellen elkövetett bűn esetében senki nem elszámoltatható nem számoltatták el az embereket, a bűnösöket. Önök saját, talán többet is tudnak, mint mi, ami az ügyesség munkáját illeti. Móta úr elmondta, hogy a kínzás még a tanúvallomások során, a me, tanúk meghallgatása során folytatódik. Bagdadban is erre került sor. Igen, akciókra van szükség. Az emberek még mindig szenvednek. És ez azért van, mert a jogállamiság hiányzik, aztán hiányoznak az oktatási projektek, és ezeket mellesleg monitorizálni kell. Sokkal több felügyeletre, ellenőrzése van szükség az önök ügynökségei által, aztán koncentráljanak a falvakra, a vidéki területekre. Nagyon keveset tettek ezeken a területeken. Ugye vannak projektek a az újjáépítésre, például a felszabadított területeken, de nagyon-nagyon lassan megy mindez. Hogyha akarjuk, hogy ez felgyorsuljon, egy menetrendre van szükség. Ugye a, az emberek sátrakban élnek, ez nem biztosítja az emberi méltóságot. Én eh, remény, reményemet a civil társadalomba helyezem, a fiatalokba, akik meg akarják változtatni a társadalmat. Lamia a nőket bátorítja eh, azzal, hogy mondják el a történet szakértőket, és köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Hát én e, ennyire, ennyit akartam elmondani. Köszönöm. Lezárjuk a vitánkat, de szeretnénk üdvözölni a 14 főből álló jezita delegációt, akiket meghívtunk. Szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek az eszmecseréért, és a, reméljük, hogy a, az új kor, iraki kormány foglalkozik majd csak az emberi jogokkal, csak úgy, mint majd az új, újonnan megválasztott parlament majd jövőre. Lamia jelenlétét köszönöm, ő volt az első iraki Szaharov díjas jezidita, és a jövőben tovább viszi ezt a harcot. Köszönöm szépen. Zárt ajtók mög- mögött következik most a ö, következő nap- napirendi pont megvitatása irány.